mindenképpen azonnal ellenőrizzük. Az Európai Néppártól, a Liberális Pártól, illetve a GUE-tól bizonyos kinevezési kéréseket kaptam a különböző parlamenti bizottságokba és delegációkba. Ezeknek a listája megtalálható majd a jelenülés jegyzőkönyvében. Hogyha nincs ezzel kapcsolatos észrevétel vagy megjegyzés, addig, ami a jegyzőkönyvet el nem fogadjuk, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük.